Ladies and gentlemen, good afternoon. Hölgyeim és uraim, kezdjük az ülésünket. Kérném a figyelmüket. Kérném a figyelmüket. Rám nézne esetleg? Köszönöm szépen. Elnézést a késésért. Nagyon sokáig elhúzódott a reggeli ülés, mert nagyon izgalmas vitánk volt. Tehát akkor kezdjük. Vendégeinket is üdvözlöm. hearing about the evaluation. Meghallgatást tartunk Címe a bizottság jelenlegi ciklusának értékelése, tekintettel a kereskedelem politikára pozitívumok és negatívumok. A következő bizottság, hát reméljük októberig feláll majd, és eljött az ideje, hogy megnézzük, hogy mit tettünk az elmúlt öt év alatt Nézzük meg, mennyire változott az intézmények helyzete, az intézmények közötti egyensúly, tehát a parlament, a tanács és a bizottság között. Itt az ideje, hogy kiértékeljük azt, amit tettünk, és az érintettek itt vannak, ők fognak beszámolni arról, hogy mit is tettek az elmúlt öt évben ezen a nagyon fontos területen. Tehát még egyszer üdvözlöm vendégeinket. Tehát megfelelő fórumunk van, Szeretném Hendrix urat üdvözölni, Nikolaj Szukopot, Ausztriából az Osztrák Kereskedelmi, illetve Munkáskamara részéről. Üdvözlöm Karin Ulmert, az Aprodev-től. Tehát ők az európai fejlesztési szervezetet képviselik, és üdvözlöm még Jean-Luc Demartit, a kereskedelmi főigazgatóság eh, főigazgatóját. Tehát várjuk, hogy mit mondanak nekünk prókról és kontrákról lesz szó, hát eh, gondolom kontra az nem lesz, csak pró, ha jól sejtem. Köszönöm szépen. Köszönöm. És szeretném mindenkinek biztosítani, hogy bármilyen jó a helyzet, mindig lehet tovább fejlődni. Maradjunk szerények. Még akkor is, hogyha nagyon igyekszünk, hogy a legjobbat kihozzuk magunkból. Köszönöm szépen, professzor úr! Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Így van, ahogy az elnök is mondta, eljött az ideje, hogy áttekintsük a tevékenységünket. Két megjegyzésem lenne itt a bizottsággal kapcsolatban. Először is a korábbi évekkel összehasonlítva nem csak új tárgyalások tehát nyitottunk, hanem eh, sikeresen lezártunk néhány tárgyalást, és új megállapodásokat is értünk el. Hiszen, hogyha szerződést kötünk, akkor nagyon fontos, hogy eh, az Európai Uniós polgárok számára is haszonnal járjon a jelenlegi agendánk soha nem volt ennyire tele, soha nem volt ilyen sok tárgyalás egyidejűleg, mint most. Nagyon sok fontos partnerünk van, Kanada, Japán, az Egyesült Államok. És a kereskedelmi politika pedig beágyazódott a gazdasági válságba. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kereskedelem politikával is próbáljunk munkahelyet teremteni. A kereskedelem politika sokkal több politikai láthatóságot követel. Most szeretnék három témára koncentrálni. Mit hozott a kereskedelem? Milyen kihívások vannak, milyen változások. Először is szeretném elmondani, hogy az eredményeink tekintetében jól állunk. Az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodást említhetném, de megemlíthetném a Kári Fórummal történt megállapodást Kolumbiát, Perút és Közép-Amerikát is a sikerek közé sorolhatom. A koreai ügy lett, nagyon jó volt az Európai Uniónak, és megnövelte az export részesedésünket Koreában. Most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de a Koreába irányuló export 24 százalékra emelkedett, és 7 milliárd eurós volument ér el. Jelentősen megelőzi a korábbi exportot. Az európai exportok 14%-kal növekedtek az az előtti évhez képest. Korea mellett Szingapurral is tárgyalunk, és Kanadával. Végezetül az Egyesült Államokkal és Japánnal is tárgyalunk, befektetési megalapodásról tárgyalunk Kínával. Tehát ez a három új tárgyalás aktuális pillanatnyilag, és teljesen más a helyzet, mint négy éve. Más országokkal is, Dél-Kelet-Ázsiával és a déli mediterrán térséggel is tárgyalunk. A tárgyalásunk fő fókusza a multilaterális dimenzióról áttevődött a bilaterálisra. Ez nem mutat semmilyen meglepő dolgokat. Multilaterális szabályok vannak, és most a bilaterális dimenzióban mozgunk. Ezen kívül folytatjuk a multilateralizmust, és olyan közel áll a mi szívünkhöz, mint az önökéhöz is. A bali eredmények magáért beszélnek a WTO-ban. Nagyon sokan jelen voltak. In Bali. Önök is tudják, hogy ott mi történt. Tehát a WTO tagság előnyei most megmutatkoznak, főleg a fejlődő országok esetében. Ebben a kontextusban most szeretnék a plurilaterális dimenzióra és a zöld áruk fontosságára. És ez multilaterálisan is értelmezhető. A kereskedelmi tárgyalások célja mindig az, hogy élénküljön a kereskedelem, új piacokat találjunk. Figyelemre kell vennünk, hogy a globális növekedés 90%-a az Európai Unión kívül történik. Tehát eh, 2012-es közleményünkben is szóltunk erről, amely a kereskedelemmel, a fejlődéssel és a növekedéssel foglalkozik. Néhány konkrét példát említenék most. Először is egy eh, preferencia rendszert építettünk ki, és eh, itt eh, megfelelő bánásmódban részesíti ez a partnereket. Említeném Kelet és Dél-Afrikát, a nyugat-afrikai partnereinkkel is együttműködünk. Volt egy nagyon fontos megbeszélésünk Dakarban a elmúlt hétvégén. A biztos is ott volt, Makisal elnökkel tárgyalt. Az európai országok 9,5 uh, milliárdos uh, segítséggel a világ élén állnak. Olyan fejezeteket is említhetnék, amelyekről világ más táján is tárgyalunk. A negyedik, Banglades és a tragédia. Az Ilóval 2013. júliusában egy csomagot dolgozott ki a bizottság, annak érdekében, hogy Bangladesben is megfelelő munkavédelmi normákat dolgozanak ki, elsősorban a textiliparban. Végül, de nem utolsó sorban, az elmúlt öt év egyik eh, leglényegesebb eredménye az volt, hogy a Lisszaboni szerződést élettel töltöttük meg. Két omnibus csomagról is szólhatnék, illetve delegált aktusokról. kevesebb omnibuszra lesz majd szükségünk, mint azt kiváltó politikára. Létrehoztunk egy EU-s befektetési politikát, és tisztában vagyok benne, hogy a szakbizottság pontosan tisztában van vele, hogy ez mit jelent a Lisszaboni szerződésre kivetítve. Most We made a much needed proposal on financial a kifutásokkal összefüggő eredményekre is utalnék a befektetők tekintetében. Egy új, kiegyensúlyozottabb befektetés védelmi mechanizmuson gondolkozunk. Kínával is tárgyalunk a befektetés védelemről, és ezen kívül Myanmarról is a befektetési fejezeten belül. Azonban Igaz az, hogy nem mindig egyszerű ezt a politikát végrehajtani. Az emberi tényező mindig hibákhoz is vezethet. Szerencsére a parlament erős támogatására mindig számíthattunk. Ez pedig az utolsó megjegyzésemhez vezet át, amely a bizottság és a parlament közötti viszony, amely kiváló nem értünk mindig mindenben együtt, de közösek a célkitűzéseink a kereskedelem politikában is. A parlament mindig hűséges szövetségesünk volt. A parlamenti döntéshozatali munka a kereskedelem politikában is átláthatósággal és legitimitással táros, párosul. És ez a következő ciklusban is így lesz. Az új parlamentben is rendszeresen eljövünk majd az INTA szakbizottságba, és biztosítatok mindenkit, hogy az elkövetkezendő években is nagyon tele lesz a határidőnaplónk. Ugyanúgy, mint az elmúlt években. És hogyha összefoglalhatnám, szeretnék emlékeztetni arra, hogy nem ülhetünk ölbetett kézzel, nagyon sűrű programunk van, mindig lehet jobban csinálni, amit csinálunk. A napirendünk, agendánk minden pontját ki kell majd pipálni megfelelő időben, hogy az európai polgárok ebből ismét munkahelyeket kapjanak és növekedést. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen remélem, hogy a következő mandátum alatt folytatni fogjuk ezt a nagyon szexivé vált témát. A következő felszólaló Pascal Kerneis, az Európai Szolgáltatások Fórumának az igazgatója. Mi a helyzet a szolgáltatásokkal, illetve a TISZ-ával, azaz a szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatban. Para, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást. Dömárti úr által kifejezett, kifejtett vélemények közül én is nagyon sokat osztok. Sikerült nagyon lenyűgöző konkrét eredményeket elérnie. Damarti úr egy egész listány eredményt sorolt fel. Nagyon érdekes azt is megnézni, hogy az előző bizottságok alatt milyen ö, mennyiségben fogadtak el ö, egyezményeket, az nagyon szép volt, de nem mindegyiket sikerült utána végre is hajtani. Most pedig a végrehajtás esetében is sokkal jobban haladunk a GATT, a TTIP és a WTO tárgyalás kis új lendületet kaptak. Nagyon hosszú és lenyűgöző ez az eredményekről szóló lista, ezt szerettem volna mindenképp kifejteni én is. A szolgáltatások kereskedelméről szóló egyezmény folyamatban van Genfben. 20 ország vesz részt jelen pillanatban a tárgyalásokban, a következő fordulóra a jövő évben fog sor kerülni. A bali kereskedelem könnyítési megállapodás is nagyon pozitív. Gyakran árukkal kapcsolatos ügynek tekintik, de azok a cégek, amelyek az áruikkal átlépik az országokat, nagyon gyakran szolgáltatásokat is nyújtanak, például közlekedés területén. Ezt se felejtsük el. A zöld javakról szóló, zöld árukról szóló egyezmény is nagyon jó, hiszen így nem csak a tarifákat, a vámjellegű tarifákat fogják meghatározni pontosan e termékcsoport esetében, hanem egyéb nagyon fontos kérdéseket is fognak érinteni. Például a TISZA, azaz a szolgáltatások kereskedelméről szóló tárgyalások keretein belül is. A hozzáférésről egy kicsit kiternék arra, hogy a pénzügyi szektor a pénzügyi szolgáltatások, a jogi és egyéb szolgáltatások, például telekom, energiával kapcsolatos, vagy tengeri szállítással kapcsolatos szolgáltatások esetén próbáljuk folytatni a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó megállapodások tárgyalását, és új piacokra való, az Európai Unió új piacokra való belépését is elősegítjük ezek által remélhetőleg. Nagyon érdekes módon új piaci hozzáférést sikerült biztosítanunk a közbeszerzés területén is. A közbeszerzésre is nagyon gyakran úgy gondolunk, hogy itt csak árukról van szó, de nem, nagyon sokszor szolgáltatásokról is. Például az USA is jelentős helyi közintézmények, egyetemek, kórházak, stb. esetében lehetővé tette, hogy a mi cégeink is beszállhassanak a közbeszerzési pályázatokba az emberek mobilitása a GATS zsargon értelmében lehetővé teszi azt, hogy a szolgáltatás nyújtók eljussanak más országokba az ügyfelekhez, és a, utazhassanak a szolgáltatás igénybevévői is. A beruházások védelme. Elhangzott, hogy nagy érdeklődéssel, nagy lelkesedéssel próbálunk konkrét eredményeket elérni. Még a szitáról nem sikerült végleges szöveget megszövegeznünk, de nagyon bízunk benne, hogy erős lesz a védelem. A nagyobb átláthatóság. Az összes szolgáltatás nyújtó cég pont ezt kéri. És az összes szabadkereskedelmi egyezmény esetében a, szabályozási együttműködésről szóló fejezet nagyon fontosnak bizonyult a cégek számára. Új hangsúly a szabályozási együttműködésen, remélhetőleg ez tovább fog fejlődni, mm, nagyon szem előtt tartjuk ezt különösen a pénzügyi szolgáltatások területén. Még egy érdekes dolog, új módon vizsgáljuk a bizonyítások, bizonyítványok, illetve licenszek kölcsönös egy elismertetését. Tehát ahelyett, hogy két engedélyeztetési eljáráson kelljen, hogy egy cég átmenjen, ahelyett ezen megállapodások esetén az államok bízhatnak egymásban, és bízhatnak egymás hatóságaiban, és így a cégeknek csak egyszer kell végigcsinálni az eljárást. Ez volt a pozitív része a dolgoknak, persze még sokat tennivaló. Először is számunkra folytatódnak a TISZA tárgyalások, mm, azért, mert a GATS tárgyalások megakadtak, illetve a Genfi fordulóban szeretnénk a szolgáltatások multilatáris kereskedelméről folytatni a, tárgyal, a, a az előrehaladást. Nagyon komoly ambícióink vannak, és remélem, hogy sikerül majd néhány ágazat specifikus dolgot definiálnunk. Van néhány új ország, és Kína is kopogtat az ajtónkon, se szeretne a tárgyaló csoporthoz, tárgyalók csoportjához csatlakozni. USA partnerünk egy kisé vonakodik, mert nem tudják, hogy a tárgyalásokban akar-e Kína valóban részt venni, vagy más céljuk van, mi azt mondjuk, hogy engedjük be őket, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Nem kell előde, előzetesen döntést hozni, hanem mi legyünk készek arra, hogy valami konkrétat teszünk kellük az asztalra, és hogyha ők nem készek ezt elfogadni, az majd az ő problémájuk lesz, akkor majd foglalkozunk ezzel. Kína most más országokat is visszatart attól, hogy csatlakozzon ehhez a csoporthoz, amelyben a tárgyalások folynak. Például Uruguay esetleg India is, vagy arab országok is jönnének, hogyha Kínát látnák csatlakozni. A BRICS országok, Brazília, Oroszország és India nincsenek benne, az ASEAN országok sem vesznek részt a TISZA tárgyalásokon, pedig ezen országokban is a piaci hozzáférést érdemes lenne javítani. Nagyon sok minden még nem került véglegesítésre, nagyon jó az, hogy már megindult a munka, de vizsgálnunk kell folyamatosan azt, hogy mi történik a megkezdett tárgyalásokkal Malajzia, Vietnám, Tájföld esetében, mert ezek a piaci hozzáférés tekintetében nagyon komoly piacsal rendelkező országok. Indonézia, hajlandónak mutatkozik a tárgyalások megkezdésére, aztán időnként visszalép, de szeretnénk, hogyha tárgyalásokba bocsátkoznának az EU-val, mert Indonéziának 214 vagy 215 milliárd lakosával, millió lakosával a világ negyedik legnagyobb állama, tehát nagyon ígéretesek. Aztán a a kötendő szabadkereskedelmi egyezmény is nagyon ígéretes, már sok ígéretünk van, de még India. Megkezdtük a Mercosur országokkal, illetve Indiával a tárgyalásokat, ez két nagyon jelentős partner. Sajnálatos módon nem nagyon haladunk a tárgyalásokkal, de remélhetőleg a következő következőekben majd ez megváltozik. Az EPA-król is beszéltünk, a partnerségi megállapodásokról, de ezek egyáltalán nem vonatkoznak sajnálatos módon a szolgáltatásokra. És ezért nem teszünk jót ezeknek az országoknak, mert nem sikerül rávenni arra hogy kötelezettségeket vállaljanak a szolgáltatások kereskedelme területén. Tehát szeretnénk, hogyha a szolgáltatások kereskedelméről is megkezdődhetnének a tárgyalások azokkal az országokkal, ahol amúgy már más jellegű tárgyalások megállapodáshoz vezettek. Sok javítani való van még a kereskedelmi politikán. Szerintem a bizottság jobban el kéne, hogy ismerje az import jelentőségét. Az exportot nagyon hangsúlyozzuk, és az, hogy mennyire fontos, hogy a cégek el tudják adni a termékeiket, de arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy széles választékát tudjuk importálni a különböző javaknak annak érdekében, hogy a vásárlók olcsóbb áron jussanak hozzájuk. A, ez egyensúly már majdnem megvan, de talán egy kis üzenet mégis a parlament és a tagállamok felé, ha megengedik. A tárgyalások, a szabadkereskedelmi tárgyalásokról általánosságban szeretném biztosan látni, hogy a kereskedelem, az üzlet a fő célkitűzés. A bizottság szerintem eddig jól kiegyensúlyozta a piaci hozzáférés, illetve a tárgyalások szabályozási oldalát. De a tagállamok és ez a ház is nagyon erősen próbálja az úgynevezett nem kereskedelmi témák, tehát nagyon próbálja ezeket hangsúlyozni. Például a CSR, a kereskedelmi, vagy a környezetvédelmi, a munkaügyi, a szociális kérdéseket is be akarják gyömöszölni ezekbe a megállapodásokba, miközben szerintünk fő cél mégis az lenne, hogy kereskedelmi megállapodások legyenek. A Trade főigazgatóságnak szeretnénk, hogyha nagyobb lenne a költségvetése, illetve az európai gazdaságra, mint prioritásra tudnának jobban összpontosítani az EU-n kívül fog valószínűleg megvalósulni a növekedés, ezért szeretnénk, hogyha a, különösen a kereskedelmi megállapodások végrehajtására több pénz jutna. A nagyobb átláthatóság talán a kereskedelmi védelem területén, és ö, több statisztika a szolgáltatások kereskedelméről, és ö, egyéb területekről. Tudjuk azt, hogy az Európai Unió Tudjuk például, hogy hány palacknyi bizonyos ital érkezik az Európai Unióban, de van nagyon sok olyan adat, ami hiányzik. És szeretnénk, hogyha az EU többet tenne ennek érdekében, hogy előmozdítsa a kereskedelmet, itt Brüsszelben is azt tapasztaljuk, hogy azonban a tagállamokkal néha nehéz dűlőre jutni. És elnök úr, az utolsó pont, és ez is a szolgáltatások szektorához tartozik, van néhány defenzív ügyünk, az audiovizuális terület az egyik, a másik pedig az építőipari szolgáltatások. Nagyon sok A közbeszerzések területe is olyan, ahol szeretnénk egy ösztönzőket látni, illetve dömping ellenes fellépéseket. És itt most abba is hagynám. Köszönöm szépen. Mr. Nagyon szépen köszönjük. Herix úr lesz a következő, aki az Európai KKV-k Szövetségének elnöke. Mivel a KKV-k az európai gazdaságban rendkívül fontos szerepet játszanak, érdemes lesz őt meghallgatni. Hendrix úr, öné a szó. Merre van? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a szakbizottságnak, amiért meghívtak bennünket ide. Ahogyan ön is mondta, a KKV-k rendkívül fontos szerepet játszanak az európai gazdaságban, hiszen mi adjuk az összes vállalkozás 99,8%-át. Nem akarunk teljes körű értékelést adni ennek a szakbizottságnak a munkájáról a jogalkotási időszakban, hiszen, ahogyan már elhangzott, igen, széles körű témakörökkel foglalkoztak. Csak néhány általános megjegyzést fogok tenni a kereskedelem politika tárgyában, és az első megjegyzésem a következő lenne. Úgy gondolom egyébként, hogy Márti úr a DigiTrade vezetőjeként bizonyosan érdeklődése számot tartónak gondolja azt, maga is, hogy hogyan kommunikál a DigiTrade a szereplőkkel. Mi magunk, a magunk részéről ugyanis Üdvözöljük azt a számos lehetőséget, amely adódott az elmúlt évek során, hogy kommunikáljunk a DJ-vel, illetve a főigazgatósággal, de úgy gondolom, hogy javíthat még a főigazgatóság azon, hogy hogyan kommunikál az összes szereplővel, érintett körrel. A több kommunikáció, több átláthatóság nagyon fontos, főként a jövő szempontjából, hiszen úgy véljük, hogy az akta kudarcának az egyik oka éppen az volt, hogy nem volt elégséges az átláthatóság mértéke. Ami a TTIP-t illeti, nem akarjuk, hogy ez is kudarcot valljon, éppen ezért mindenképpen nagyobb átláthatóságra van szükség. Továbbá sokszor a válaszadás lehetősége korlátozódik a határidők miatt, főként az önkomplex kérdésekben, mint amilyenek a szolgáltatások és a beruházások, és a kommunikáció a főgazgatóság és az érdekelt körök között javulhat azáltal, hogyha a határidőket a konkrét kérdésekhez igazítják illetve a konkrét kérdéskörhöz igazítják, és persze nagyobb átláthatóságra is szükség van a kkv számára, ugyanis ez a legnagyobb gond. A kereskedelem politika területén, és itt mondhatják joggal, hogy ez a mi feladatunk is, igen, ez így van, de szükség van az Európai Bizottság segítségére is abban, hogy a kereskedelem politikákat jobban testre szabják a KKV-k tekintetében. Tehát ne annyira az exportot, a kivételt hangsúlyozzák, hanem az importot is. Sokszor megfeledkeznek arról, hogy a kereskedelem politika az összes KKV-ra kihatással van Európában. Ezt nem mindenki tudja, és nagyon nehéz az Európai Bizottság kereskedelem politikáját nyomon követni, illetőleg annak kihatásait teljes körön tudjuk tehát a kereskedelempolitikát jobban érthetőbbé kell tenni a kkv számára. Sokszor ezek, ezek a politikák nagyon absztrakt módon vannak megfogalmazva, fontos, hogy eljussanak közvetlenül a kkv hoz Az átláthatóság az érthetőséget is javítja majd, valamint a KKV-k általi végrehajtását a kereskedelem politikának is növelni fogja és érthetőbbé teszi majd a politikát az összes választópolgár számára is. Aztán, ami az ISDS-t illeti, illetőleg más egyéb elemeket, itt az előrelépéseket nagyra értékeljük. A kereskedelem védelme rendkívül fontos elem a kereskedelem politikán belül. Fontos, hogy az Európai Bizottság javaslatot tárt, a kereskedelem politika védelmére kidolgozott eszközök áttekintésére, felülvizsgálatára, az átláthatóság, a védhetőség és az információ csere szerepelnek a bizottsági javaslatban, ezek nagyon fontosak a vállalkozások és mindenek előtt a KKV-k számára. Ezek olyan szempontok, amelyek kulcsfontosságúak az üzleti életben. Az információhiány és az előreláthatóság hiánya pénzügyi és más egyéb károkat okozhat a különböző vállalkozásoknak, és ennek mindenek különösen a KKV-k látják kárát. Emellett a kereskedelmi eszközöket operatívabbá kell tenni. Ez azt jelenti, hogy a dömping tevékenységeket erősebben szankcionálják, Emellett a jelenlegi határidők felülvizsgálata egy nagyon fontos lépés a megfelelő irányba, de néhány határidő még mindig nagyon kevés időt biztosít, és teljesen irreális a gyakorlatban. Továbbá úgy véljük, hogy felhasználóbarátabb eszközökre és felhasználói kézikönyvekre van szükség, azért, hogy ne csak jogászok érthessék meg az eljárásokat és azok egyes lépéseit. Emellett üdvözöljük azt, hogy további lépéseket tett az Európai Bizottság az átláthatóság és előrejelezhetőség növelésére. Ezek az iránymutatások, amelyeket megfogalmazott a bizottság, lehetővé teszik majd a vállalkozások számára, hogy jobban felmérjék a saját helyzetüket. A helpdesk javítása is egy nagyon fontos lépés, hiszen ennek működése lehetővé teszi a kkv számára, hogy elkerüljék a nagyon magas jogi költségeket. Továbbá egy másik fontos dolog, amely nem közvetlenül a Trade főigazgatósághoz kapcsolódik, mégis nagyon fontos kérdés, a KKV-k nemzetköziesítése, internacionalizálása. Ez egyre fontosabb elem ugyanis 2015-ig várhatóan a gazdasági növekedés ...90% az EU-n kívül zajlik majd, és jelenleg a KKV-knak csak kb. 40%-a tevéke, folytat tevékenységet az EU határain kívül. Ezt az arányt növelni kell. Európai szinten tehetünk lépéseket ennek érdekében. Az Európai Unió hozzáadott értéket teremthet a már létező kezdeményezések területén, így például a kereskedelempolitika és a piachoz való hozzáférés tárgykörében, továbbá lobbizni európai dimenzióval, ez egy másik fontos terület, aztán kötelező programok piaci kudarc esetén, illetőleg egy koherens európai stratégia, amely standardizált információt szolgáltathat a megcélzott harmadik országok beli piacokkal kapcsolatosan. Ezek mind-mind olyan lépések, amelyek nagyon fontosak a KKV-k számára, de persze javítani kell azokat a struktúrákat és támogatási mechanizmusokat, amelyek növelik a KKV-k láthatóságát. Ami az internalizációt illeti, ez egy olyan folyamat, amelynek végrehajtásához a KKV-knak támogatásra van szükségük, nem csak külföldön, hanem már a helyszínen is, működésük helyszínén. Az Európai Bizottság már foglalkozik ez. Jelen pillanatban a harmadik országbeli struktúrákra fordítja a legtöbb pénzt az Európai Bizottság, és a tagállamokon belüli intézkedéseket a jövőben sokkal nagyobb arányban kell támogatni, mint ahogy az eddig történt. Ami a WTO-t illeti, üdvözöljük a bali eredményeket, és úgy gondoljuk, hogy a tárgyalásoknak folytatódniuk kell. A jelenlegi bizottság VTO politikáját nagyra értékeljük, a szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalások az EU és a harmadik országok között ezeket folytatni kell, és úgy gondoljuk, a szabad kereskedelem hozzájárul a gazdaság növekedéséhez, ez olyasmi, amit mindenképpen előtérbe kell helyezni az EU-ban. Emellett a multilaterális megközelítést támogatjuk, persze a plurilaterális és bilaterális meg, ö, megállapodások is ö, rendkívül üdvösek véleményünk szerint. Az, arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy folytassa eddigi megközelítését, és a szellemi tulajdonjog védelmét is vegye be a tárgyalt témák körébe az elkövetkezendő szabadkereskedelmi tárgyalások során. A KKV-k sokszor nagyon nehezen tudják csak megvédeni a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaikat, főként igaz ez a nemzetközi szintéren. Emellett egy jogilag kötelező eszközre lenne szükség, amelyet megfelelő kontrollmechanizmusok is kísérnek, így állítható vissza a fair play az Európai Uniós tagállamok és a külső partnereik között. És végül zárásképpen szeretném elmondani azt is, hogy a transatlan a TTIP kapcsán természetesen a szervezetünk üdvözli a TTIP-et, gazdasági növekedést és munkahelyteremtést várunk ettől a megállapodástól. Más szabadkereskedelmi megállapodáshoz mérve még nagyobb előnyöket várunk ebből, hiszen tudjuk, hogy az EU-s az USA gazdasága szorosan kapcsolódik egymáshoz, Örülünk, hogy a tárgyalások átláthatóbbak, mint korábban voltak, több érdekelt kört vonnak be, ugyanakkor azonban úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság által e, létrehozott e, e, szakértői munkacsoportban nem képviseli senki a KKV-k érdekeit, ez talán hiba volt. Fontos, hogy a TTIP a KKV-k érdekeit is figyelembe vegye, főként ami a kereskedelmi szabályokat és a piacokhoz való hozzáférést illeti. Nagyon szépen köszönöm, azt hiszem épp időben befejeztem. Elnök, igen, valóban így van. Szukop úr, aki kereskedelem politikai szakértő az osztrák eh, munkáskamarában, a következő felszólalunk, üdvözöljük. Érdeklődéssel várjuk felszólalását. Uh, uh, Köszönöm szépen a meghívást uh, Moreira professzor úrnak és a szakbizottságnak, hogy jelen lehet az osztrák munkáskamara is. Azzal kezdem, hogy elmondom, mi legyen az európai befektetés és kereskedelmi politika célja Utána pedig néhány horizontális témában szeretném nézetemet kifejteni. A Lisszaboni szerződés óta a közös politika a Lisszaboni szerződésben is szerepel. És itt olvashatjuk azt is, hogy az Európai Unió külkapcsolatai milyen célokkal bírnak. Ide tartozik többek között a szolidaritás az emberek közötti tisztelet, a szegénység felszámolása és az emberi jogok védelme. A mai kiértékelésnél nagyon fontos, hogy a különféle politikák között kiértékeljük a koherenciát. És ebben a tekintetben kell megvizsgálni a kereskedelem politikát is arra szeretnék koncentrálni, hogy itt a kereskedelem liberalizációja az egyik legfontosabb szempont, és elég gyakran halljuk azt, hogy ki tudjuk kereskedni magunkat a válságból. 2010-ben a bizottság közleményében ez szerepelt, azonban mi úgy gondoljuk, hogy ez nem igazán működik. Hiszen itt a európai Unióban felhasznált eh, áruk és szolgáltatások 88%-a az EU-ból származik, tehát eh, ez azt jelenti, hogy nem kereskedelem révén van jelen az Európai Unióban. Ha látjuk a politikai célokat és a belső piac erősítését, akkor azt látjuk, hogy az Európai Uniónak eh, felelőssége van abban, hogy növelje a belső keresletet, és hogy eh, figyelembe vegye az igazságos eh, elosztást, illetve a szociális és környezetvédelmi normákat. A kereskedelmi tárgyalások szintje látható a következő grafikán. Azt látjuk, hogy eh, inkább bilaterális szerződések irányába mozdult el az Európai Unió, úgy gondolom, hogy a, a bi- és plurilaterális kezdeményezések, mint a TTIP és a TISA, multilaterális szinten is megkönnyítik a tárgyalást. A VTU miniszteri konferenciája Baliban sikerrel járt, de látjuk, hogy újra élénkül a multilateralizmus is a dohai fejlődési célok figyelembevételével de emlékeztetnék a multilaterális szint fontosságára is. És most eh, szeretnék néhány lényeges horizontális szempontra áttérni. Kezdjük eh, a különféle munkaügyi normákkal. Tehát itt eh, meglátjuk, hogy a fenntarthatósági fel, fejezetekben mi van. Tehát ezekben az esetekben nincsen vitarendezési mechanizmus, más szabadkereskedelmi megállapodások fejezeteivel ellentétben. Amennyiben a fejezeteket megszegik, akkor itt szakértői vagy kormányzati segítséggel, tárgyalásokkal lehet orvosolni a bajokat. Éppen ezért azt követeljük, hogy legyen ezekben a megállapodásokban is vita rendezési mechanizmus. Például pénzbüntetés is legyen lehetséges. Itt a fenntarthatósági követelmények pedig írjanak elő betartandó normákat, ugyanúgy, mint az ILO normái, tehát ezeket eh, a szerződésekben eh, rögzíteni kellene. De hogyha megnézzük például az Európai Unió és Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodást, akkor itt eh, igazából csak egy ilyen lágy meghatározást látunk, és nem kerül előírásra, hogy az ILO konvenciót betartsák tehát Korea pedig a nyolc ILO eh, normából négyet már ratifikált. A peru és kolumbiai FTA-k is eh, előírják a szociális környezetedeni normákat, azonban itt eh, van egy olyan kiegészítés, hogy az országok amennyiben megtehetik a szegénység miatt. Éppen ezért mi Ausztriában nem járulunk hozzá egy ilyen megállapodás megkötéséhez, amely szabad kezet enged az országoknak, hogy bizonyos szociális normákat ne alkalmazzanak. Nagyon fontos a párbeszéd a felek között, a szociális partnerekkel, a nem kormányzati szervekkel és a szabadkereskedelmi felek pedig hallgassák meg a szociális partnereket, tehát legyen kötelező meghallgatni a szociális partnereket a fenntarthatósági fejezetek alapján. Egy másik aggasztó dolog számunkra a befektetés védelem. Bilaterális tárgyalásokon a bizottság szorgalmazza, ez, ez pedig azt jelenti, hogy a multinacionális cégek pedig a közpolitika szféráját kerülhetik, tehát megkerülhetik a jogrendszereket a magasabb profit érdekében. Nagyon fontos, hogy átláthatóak legyenek a választott bíróságok szabályai, működése, jogilag is a nemzeti jogrendszer alá aknázása a belföldi befektetők diszkriminációját is jelenti. Itt óriási összeférhetetlenség van a megállapodások között. Például az ISDS példáját említhetném. Éppen ezért teljes mértékben meg kell változtatni ebben a tekintetben vélemény szerint a politikát. Jogilag nagyon problematikus az, hogy például nincs feljebbviteli fellebezési lehetőség. Tehát komoly fenyegetések vannak, és éppen ezért az ISDS-t elutasítjuk. A Vattenfall svéd cég több mint egy milliárd euró kártérítést kért a német kormánytól, azért, mert a német kormány nem, eng, nem engedte végrehajtani a befektetést környezetvédelmi előírások miatt. És az elmaradt haszon miatt a Vattenfall beperelte a német államot. Az iparosodott európai országok sem mentesek a fenyegetéstől, akkor még nem is beszéltünk a fejlődő országokról. A bizottság most közmeghallgatást tart a befektetés témakörében, de vannak más szerződések is, mint például a CETA, amely nem ír elő konzultációt. Most akkor egy másik témára térnék át, amely ugyanolyan fontos, ez pedig a közszolgáltatások védelme. A közszolgáltatások ne szerepeljenek szabadkereskedelmi megalapodásokban, tehát ezt ki kell zárni. A politikának kell meghatározni, hogy a közszolgáltatás alatt mit ért, és hogy hogyan szabályozza a közszolgáltatást. Pillanatnyilag a bizottság offenzív megközelítést alkalmaz a szolgáltatások nyújtását liberalizálni szeretné. A jelenlegi tárgyalások a CETA, a TISA és a TTIP esetében is így van. Itt a közszolgáltatásokat kivételként kellene szerepeltetni. Ilyen precedens még eddig nem volt. Szeretném megemlíteni azt is, hogy egy európai polgári kezdeményezés, a vízhez való jog nevű kezdeményezés is befolyásolja a piacon folyó vitát. Tehát a közszolgáltatásokat ki kell venni a szabadkereskedelmi és befektetési megállapodásokból. Most az utolsó témám az átláthatóság. A kereskedelmi politika üzlet. Tudjuk, számos politikai területet érint a kereskedelem. Úgy gondoljuk, hogy demokratikus döntésekre van szükség, és a tárgyalások nem mondjanak ellen a jó kormányzat elvének, értelmes konzultációt kell az érintettekkel folytatni. Az Európai Unió tárgyalási mandátumai és dokumentumai legyenek hozzáférhetőek. Az érintettekkel való konzultáció is fontos, pillanatnyilag a civil társadalommal nem folytatnak eszmecserét, konzultációt, az Európai Parlamentet pedig a tárgyalások minden szakaszába be kell vonni. Így érhetjük el a demokratikusabb európai kereskedelem politikát. Köszönöm. Ulmer? Köszönöm szépen, most pedig Karin Ulmer következik az Aprodev részéről. Ez európai és globális egyházak szervezetének a rövidítése. A Concordnak is a tagja vagyok, úgyhogy igazából a közösségfejlesztésről is szeretnék majd beszélni, hiszen erről az elmúlt 5-6 évben a Concord nagyon sok dokumentumot bocsátott ki. Az előadó kikapcsolta a mikrofonját. A legtöbb módosítás vagy javaslat, amit a nem kormányzati szervezetek benyújtottak a kereskedelmi reformokkal kapcsolatban, ezeket nem vette figyelembe a jogalkotó. Ez csak egy mellékes megjegyzés, így előre bocsátva. Aztán néhány gondolat az EU-s kereskedelmi egyezmények emberi jogi rendelkezéseiről a beruházásokról és az átláthatóságról lenne még néhány javaslatom. A Lisszaboni szerződés nyomán azt látjuk, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája átvette a vezetést az európai külpolitika irányításában. Az európai külpolitika még mindig gyenge, és nem elég a koherencia a különböző tagállamok között. És halljunk róla mindig, hogy a, egyre több a feladat, egyre nagyobb a teher, és ezért nagyon sok minden a kereskedelmi politikában csapódik le. És itt mennyiség és minőségi kérdések is voltak. A szakszervezeti oldalról már elmondták, hogy a GDP növekedés nem fog feltétlenül társadalmi környezetvédelmi fejlődésbe torkollani. Nem feltétlen következménye az egyik a másiknak. A WTO a plural, több oldalú, multilaterális és kétoldalú tárgyalások. Ezeket a különböző területeken az Európai Unió szerepe nem teszi feltétlenül lehetővé azt, hogy a többi ország is az összes lehetőséget figyelembe vegye. Csolos biztos például vonzó javaslatokat tesz a mezőgazdaság területén a fejlődő országoknak, például exporttámogatások csökkentése érdekében, de szerintünk ezt a WTO-n belül kell elvégezni. Nem két oldal, kedvez, kezd, két oldal megállapodásokban kedvezményekért cserébe. A fenntarthatósági fejezetekkel kapcsolatban néhányat tudunk támogatni. A nagyon világosnak tűnik, nagyon világosan szeretnénk látni azt, hogy ezek mennyire hatásosak. Hiszen azt szeretnénk, hogyha a fenntarthatósági fejezeteknek lenne értelme. Nem csak díszek lennének a különböző szabadkereskedelmi egyezmények szövegében fejlesztési politikák és támogatás. Úgy gondoljuk, hogy a politikai konfliktusok a kereskedelem és a fejlődés között nincsenek megfelelően kezelve az EU-s szakpolitikákban. Tudjuk, hogy a kereskedelem lehet progresszív vagy regresszív, de ez az egyes államok különböző politikai, szociális helyzetétől függ. Azt is tudjuk, hogy a termelés optimális ellátását sem feltétlenül biztosítják a szabadkereskedelmi egyezmények. Halljuk azonban néha azt, hogy a helyi politikákra, szakpolitikákra bízzák a megfelelő elosztást, tehát delegálják a nemzeti politikára, de szerintünk a kereskedelem szociális területre való hatását figyelembe kell vennünk nekünk is. Nem szabad, hogy csak rábízzuk ezekre az országokra, tudatában kell lennünk, hogy vannak feszültségek, és a kereskedelmi szerződésénk feszültséget teremthetnek. Nem látjuk azt, hogy komolyan folynának az, akár az INTA szakbizottságban, akár az Európai Bizottságban a viták ezekre a kérdésekre. Aztán néhány kereskedelmi kezdeményezés. Az itt a parlamentben, ebben a szakbizottságban, az EPA meghallgatáson sokan itt voltunk, ennek a fogadtatása nagyon vegyes. Néhány ország felsorakozott emögé azért, mert hogy kereskedelmi megnyitásért, nyitásért cserébe kapnak a támogatást, segét. Ez nem feltétlenül ezen országoknak a saját gazdasági fejlődését segíti elő várnunk kell még azt, hogy meglássuk, hogy az európai politikáknak milyen hatása van a különböző országokban, Afrikában, és hogyan értékelik az afrikai országok ezeket a szakpolitikákat. A fejlesztési szervezetek közül sok próbált olyan javaslatokat tenni, hogy inkább használják a világbank GDP indikátorait, és fejlődés barát indikátorokat használjanak a gazdaságértékelésekor, amely a gazdaság sérülékenységét is vizsgálja. Ezeket a javaslatainkat nem vették figyelembe. Úgy gondoljuk, hogy az a tény, hogy a, az általános preferencia rendszert megreformálták, nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ákácsi országokkal most azonnal szabadkereskedelmi egyezményeket lehet kötni. Az EU kereskedelmi politiká és az emberi jogok. Szerintünk alapvető konfliktus van a nemzetközi kereskedelmi jogszabályok, illetve a nemzetközi emberi jogi jogszabályok között. Az élelmiszerhez való jog például és az ENSZ ezzel foglalkozó főképviselője is kifejtette, hogy ha az élelmiszerbiztonságot akarjuk szem előtt tartani, akkor meg kell, el kell ismernünk azt, hogy a nemzetközi kereskedelmi szabályok ezt nem biztosítják jelen pillanatban. Sőt, a WTO szabálya éppen akadályozzák a fejlődő országokban az élelmiszerbiztonsági jogszabályok elfogadását. Még a meglévő élelmiszerbiztonsági szabályokat is öm, gyengíteni, vagy el tudja törölni a WTO ezekben a fejlődő országokban, például Indiában. Ezért szeretnünk az nemzetközi emberi jogi jogszabályok végrehajtásának a megvalósíthatását kell jobban áttekinteni. Aztán az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban szeretnénk azt mondani, hogy a szak, szabadkereskedelmi egyezmény ösztönzői nem feltétlenül vezettek az emberi jogok javulásához, függetlenül attól, hogy sokban szerepel már emberi jogi záradék. De négy éve vizsgáljuk ezt, és például a kambodzsai központú civil szervezetek is gyűjtik ezeknek a megsértésének az esedeit. Nem tudjuk, hogy elége az, hogyha csak az Európai Bizottság ítéli meg, hogy a, az emberi jogi feltételeknek megfeleltek-e vagy nem. A TTIP tárgyalások szerintünk az emberi jogi és fejlesztési vitákat ismét fel tudják vetni. Halljuk azt, hogy nagyon sok rendelkezés, vagy jelenlegi menetrend a TTIP tárgyalások kapcsán számos szociális ügyet is fog érinteni, vagy környezetvédelmi kérdést az európai országokban. Így tehát fel tudják hívni a figyelmet ezekre a kérdésekre. Ami az beruházásra kapcsolatos EU kompetenciát illeti, vannak olyan nyilatkozatok, amelyeket még nem kérdőjezett meg senki, mely szerint a külföldi tőkebefektetés az jó, ez növekedéshez vezet, az pedig munkahelyeket terem, de milyen növekedés és milyen munkahelyek? A feltételezés az, hogy minden fejlődés jobb, jó a, be, a fejlődésnek, szerintünk ez nem feltétlenül igaz. A külföldi tőkebefektetés a cégeknek profitot termel, de nem szükségszerűen javítja a szociális környezetvédelmi vagy fenntartható fejlődési mutatókat. A Myanmarral kapcsolatos tárgyalások, partnerségi tárgyalások nem a fejlesztési célok által vezérelt tárgyalások, hanem az üzleti érdekeket látjuk itt. Emberi jogi és kötelező érvényű iránymutatásokat szeretnénk látni. Az átláthatóságról bizonyára hallottak már az alternatív kereskedemi mandátumról, amit koalíciónk szövegezett meg, remélhetőleg ez nem sokára nyilvánosságra is kerül. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a, az átláthatóság nem valósul meg, és a napi élet, a mindennapi élet sok-sok aspektusában még sokat lehetne tenni az érdekében. Az INTA szakbizottságról látjuk azt, hogy van egy dilemma, a között, hogy a parlament együttdöntési jogkörének a megnövelése ahhoz is vezetett, hogy sokkal több zárt ülés van, ami kizárja a nagy közönséget. Szeretnénk, hogyha az intézményi keretegyezményt felülvizsgálnák e tekintetben, és nyilvánosságra hoznának néhány titkosított dokumentumot is. Önök a legnagyobb hatalommal rendelkező emberek, hozzáférnek ezekhez a dokumentumokhoz, de az átlag emberek nem. Azt is szeretnénk látni, hogyha a főigazgatóság kommunikációs politikája a kockázatokat és a veszteségeket is tartalmazná, és nem csak a nyertes-nyertes helyzetekről szólna. Kérem, szól közbe az elnök, már említettem néhány ajánlást, talán még egyet. Az új emberi jogi főképviselő javaslatokat tett az kereskedelem emberi jogi felügyeletére vonatkozólag szeretnénk, hogyha a bizottság és a parlament is figyelembe venné ezt. A fejlesztési bizottság is jelentéssel készül, a félbeszakítja az elnök. Szeretnénk pozitív reakciót látni ettől a bizottságtól az ajánlásainkra. Hm. Rendben, akkor Térjünk rá Jean-Luc de Marti hoz felszólalására. Hadd mondjak el néhány szót e szakbizottság elnökeként. Ami az átláthatóságot illeti, példátlanok vagyunk. Mi mindig kezet nyújtunk a nyilvánosság felé, meghallgatásokat szervezünk, munkaértekezleteket szervezünk. Nem tudom, hol a világon találnak egy olyan, még egy olyan kereskedelmi szakbizottságot, amely ilyen jól működik, mint mi. Ennyit szerettem volna elmondani. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hittem, csak én akarok hozzászólni. Igen, meg is lepődtem, mondja Demárti úr. Sajnos mikrofon nélkül beszél az elnök. Köszönöm szépen. kereskedelem politika nagyon különféle értékeléseit hallhattuk. A legutóbbi esetében nyilván kicsit differenciálni kell, arra vonatkozólag, hogy a szabad kereskedelmi szakbizottságban, illetve a kereskedelmi szakbizottságban ki milyen pozíciót képvisel, hiszen itt politikai többségek és kisebbségek döntenek egy-egy jelentés, illetve állásfoglalás sorsáról, és itt a szakbizottságban többször is megvitattunk sok olyan kérdést, amelyet most felvetettek, és sokszor a többség el is utasított egy-egy erre vonatkozó javaslatot, ezt mindig látni kell. Az EPÁK Az EPÁKra, e az Európai Partnerségi Megállapodásokra vonatkozóan lenne egy kiegészítő kérdésem, hiszen mindig ennek alapján ítéljük meg a kereskedelempolitikát. Időtlen idők óta tárgyalunk ezekről, a megállapodásokról, és újra és újra azt hallom, hogy igen, mindjárt lezárjuk a tárgyalásokat, mindjárt révbe érünk, de hát ezt is már egy-két éve halljuk, úgyhogy nem igazán tudom megítélni azt, hogy hol is a bökkenő, és hogy a különböző kritikákat hallva, hogyan is tudnánk egy nagy előrelépést tenni, és hogyan tudnánk ezt a témát úgy lezárni, hogy végül a partnerországok is nyerjenek vele, de vége végre vége legyen ennek a nyomásgyakorlásnak is, és lezárjuk ezt a kérdést. Tehát talán felkarolhatnánk az elhangzott bírálatokat, és a partnerségi megállapodások példáján egy kicsit bővebben, bővebb magyarázatot hallhatnánk erről. Köszönjük szépen. Jánik Zsádó a Zöldektől. Euh, Köszönöm szépen, szeretném biztosítani a barátainkat, a képviselőinket, hogy ezeken az üléseken, az átüléseken nem rendkívül bizalmas dolgokról beszélünk. Ne, ne gondolják most hirtelen azt, hogy Dömerti úr eljön hozzánk, és a tárgyalások legtitkosabb részleteit is megosztja velünk. Nem, a parlament a politikai orientációkról beszél. Tehát ne gondolják azt, hogyha egy kis egérkeként ide beosolnának, akkor abszolút mindent megtudnának ezeken az ártüléseken az európai kereskedelmi kérdésekről. Ne aggódjanak. A kereskedelem és az európai stratégia. Két fenntartásom van. Az egyik a belső koherencia kérdése. az európai kereskedelmi politika és igazgatóról is mondta, hogy rendkívül telített és sokszínű a tárgyalási menetrendje ma Európának. Európa közben a legfontosabb és a kevésbé fontos érdekeit minden egyes tárgyalás esetében végig kell, hogy gondolja. Vannak nyereségei, veszteségei, vannak különösen értékes szektorok, amelyeket nagyon meg akar védeni, és kevésbé lényegesek. Mindig azok koalíciója között folyik, folyik a két koalíció között folyik a tárgyalások előtti felkészülés, akiknek nagyon komoly érdekei fűződnek egy dolgokhoz, vagy akiknek ahhoz kevésbé komoly érdekei fűződnek. De Európának nincs megfelelő gazdasági képe, jövőképe a fejlődéséről, és szerintem ez nagyon sok nehézséghez vezet, még ebben a szakbizottságban is, és a tárgyalások során is. Mit is akarunk tényleg a holnapi európai gazdaságnak? Tehát ez a belső koherencia probléma, és van egy külső koherencia probléma is. Zajlik például a transatlanti megállapodásról a vita, hogy Európának mi legyen a globalizációban a szerepe, hol található meg az egyensúly a különböző résztvevő felek, különböző felek, a feltörekvő országok Kína, az USA és az Európai Unió között. Szerintem és ezt nem csak az zöldek gondolják, hanem láttam már az önök elődeitől is olyan dokumentumokat, amik ugyanezt fejtegetik, például Döfrej Núr maga is azt fejtette ki, hogy érdemes Európa globalizációban betöltött szerepéről és az egyensúlyáról beszélni, elgondolkozni, hogy ne engedjünk például túl könnyedén az amerikai stratégiának, és ezzel például ne háborítsuk fel a kínaiakat. Ennek az egy mandátumnak, a mi periódusunknak az egyik kudarca az, hogy a kínai fotovoltaikus, azaz napelemekkel kapcsolatban nem sikerült megfelelő és megnyugtató megoldásra jutnunk. Rendkívül fontos ez, különösen azon tagállamok számára, amelyek nagyon megosztottak voltak nyilvánosan, és a, nem csak az üléseken, hanem az normális, hogy ott megosztottak vagyunk, és vannak különbségek. De még a nemzetközi szinten is megmutatkoztak ezek a megosztottságok. És azt láttam, hogy Kína e, az európaiak nyilvánosságra kerülő megosztottságából hasznot húzott. Ez, hogy nem voltunk egységesek, nem volt Európa koherens, a partnerével, egy külön, egy jelentős kereskedelmi partnerével kapcsolatban, ez roppant károkhoz vezetett. Domárci úrhoz lenne egy kérdésem. Egy konkrét kontextusba illesztem. Az a tény, hogy a bizottságnak talán valószínűleg engedélyeznie kell a DC 1507-es GMO-t, ez nem fog-e egy lavinához vezetni. És a barátainkhoz pedig a szolgáltatásokkal kapcsolatban van egy kérdésem, hiszen értem és hallom, hogy a szolgáltatások is az üzlet részét képezik, ezt elfogadom, de akkor is kollektívan figyeljünk arra oda, hogy ez nem, itt most nem politikáról van szó, hanem továbbra is csak üzletről. Például a vízszolgáltatás. Eznek az esetében a liberalizáció nem csak egy üzleti kihívás, hanem úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hiszen itt demokratikus ö, kérdések is emberi jogi, az emberek életével kapcsolatos kérdések is felmerülnek. Tehát nem lehet ezt szigorúan üzleti kérdésnek tekinteni, az szerintem megközelítési hiba lenne. És még egy kérdésem lenne önökhöz. A Kari Fórummal kötött megállapodást említette, az adóparadicsomok kérdése, illetve a pénzügyi szolgáltatások szolgáltatása, vagy liberalizáció akkor, amikor a transferárak az adóparadicsomok kérdése még nincs megoldva. És a KKV képviselőjétől pedig azt kérdezném. Jól értettem, hogy mi az ön megközelítése, de a közbeszerzések piacára visszatérnék. Ma Európa nagyon igyekszik liberalizálni ezt a piacot. Ön úgy gondolja-e, hogy az USA mondjuk a közbeszerzési piac 23%-át fenntartja a KKV-inak, ez stratégiai hiba? Azt akarjuk, hogy teljesen liberalizáljanak? Vagy pedig inkább nekünk is egy ilyen preferenciát kellene bevezetnünk európai szinten? Most pedig a szakszervezetek képviselőjéhez fordulok. Ezt a kérdést már ma délelőtt Szegolasszonynak is feltettem az ESS részéről, Janik, Janik, a vendégeink nem azért vannak itt, hogy válaszoljanak nekünk, mondja az elnök. A biztosnak tudunk, illetve a főigazgatónak tudunk kérdéseket feltenni. Hát jó, hát jó, akkor a biztosnak szeretném feltenni a kérdéseimet. Talán egy utolsó rövidke kérdés még megengednek. Az átláthatósággal kapcsolatban és rengeteg kérdezni valón van ezt a kérdést hogyan tudják eh, kezelni? Ez folyamatosan fel és felmerül a tárgyalások során, különösen az iparosodott országok esetében, de nem csak. Most zsákutcába jutottunk a demokrácia, zsákutcába jutott az átláthatóság kérdésével. Nem lehet az állampolgároknak, akik gondolkoznak, azt megmagyarázni, hogy hát most éppen a társadalom számára nagyon fontos döntésekről tárgyalunk, akár mondjuk Kanadával vagy Japánnal, vagy az USA-val, és közben ezekről a tárgyalásokról ők nem tudhatnak semmit. Köszönöm. Um, Paul Murphy, köszönöm szépen, és köszönöm az előadóknak. Úgy látom, úgy láttam a rendben, hogy a, az előadóink is azért válaszolhatnak, úgyhogy talán, hogyha szeretnének, akkor ezt megtehetik. Azt hiszem, hogyha hogy hogyan vonunk mérleget a bizottság kereskedelmi politikájával kapcsolatos, attól függ, hogy honnan közelítünk a témához. Ha valaki liberálisan gondolkodik, akkor biztosan pozitív mérleget készít, vagy ha ezzel szemben áll, akkor inkább negatív a mérleg, tehát a szemszögtől függ, hogy pró vagy kontra érvelünk. Én úgy gondolom, hogy az akta bukása bebizonyította azt, hogy hogyha a kereskedelem politikája a bizottságnak a nyilvánosság elé kerül, és a nyilvánosság azt gócsa alá veszi, akkor elsorvad szépen ez a kereskedelem politika, és elenyészik, azt hiszem az akta esetében ez megtörtént, és ez talán a TTIP szempontjából sem lényegtelen. Szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottság milyen tanulságot vont le ebből? Nyilván hangsúlyozni kell a növekedést, a munkahelyteremtést, az összes pozitív elemet, legalábbis a kommunikációs stratégia szempontjából levonták a tanulságot, ez biztos, de levonták-e az érdemi tanulságot? Bevonják-e a civil társadalmat a folyamatba, hogy a, az egyszerű hétköznapi polgárképviselő is beleszólhassanak az eljárásba. Az Európai Bizottság más megközelítést alkalmaz-e most, mint az akta esetében a másik? Megint egy negatív, negatív elem. A CETA vonatkozásában nagyon aggasztó szövegjavaslat született, amely lehetővé tehetné, hogy amerikai kormányokat pereljenek, illetőleg európai kormányokat pereljenek amerikai vállalatok is fordítva. Gyakorlatilag az emberek demokratikus jogát is érinteni ezt, hogy megválasszanak egy-egy kormányt sok és egyéb kérdéses elem mellett ez is egy aggály. Tehát ez mindenképpen negatív, de pozitív az, hogy most jobban odafigyelünk mindenre, mint korábban. Ami a TTIP-et illeti, kérdés, hogy mit jelent a TTIP tárgyalások felfüggesztése. Annyit mindenképpen leszűrhetünk belőle, hogy nagyon fontos ez a kérdés, nagyon vitatott, szükség van egy nyilvános konzultációra. A kérdés, hogy ez mennyire reális, kérdés az, hogy mennyire lehet az időzítést úgy megoldani, hogy az európai parlamenti választásokkal ez ne ütközzön, hogyan lehet ezeket kiküszöbölni, érdekelni, hogy erről mit gondol, valamint zárásképpen úgy gondolom egy dolgot mindenképpen levonhatunk az elmúlt öt évből, mégpedig, hogy igazán független hatástanulmányokra van szükség. Mert hát a TTIP-pel kapcsolatos viták során itt volt az illetékes biztos, növekedésről beszél, sok-sok új munkahely teremtéséről, ugyanezt ismételgetik az európai kormányok is, és aztán, ha mögé nézünk, akkor nem sok szubstanciát látunk. Németországi tanulmányok, amelyekre alapozzák ezeket az érveléseket, ezek szerzői utólag azt mondják, hogy hát némi javulás következne be a növekedésben és a munkahelyteremtésben, és hogy az Európai Bizottság és a nemzeti kormányok gyakorlatilag túlságosan felfújják a várható pozitív következményeket. Tehát mindenképpen egy igazán független grémium hatástanulmányaira lenne szükség, amelyek vizsgálják a különböző kereskedelmi megállapodás összes, megállapodások összes elemét. Köszönöm. Elnök, kérem, még valaki szót? Nem? Köszönöm. Jó, akkor de Márti úr, a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. hajlandó vagyok sok-sok kérdést megválaszolni, ha meg tudom őket válaszolni, de megpróbálok valamiféle struktúrát is belevinni a dologba, a válaszadásba, kérdés típustól függően. Először is, ami a fenntartható fejlődést, a munkavállalók jogait illeti. Először is Világos, hogy a fenntartható fejlődés fontos részét képezi szabadkereskedelmi megállapodásunknak, illetve kereskedelmi megállapodásunknak, viszont látnunk kell azt is, hogy egy kereskedelmi megállapodás nem lehet egyetlen eszköze egy ilyen célkitűzésnek. Tehát hasznos célra vezető eszköz lehet a kezünkben, de nem várhatjuk egy kereskedelmi megállapodástól, hogy egyedül ez célra vezessen bennünket. Ennek fényében, ennek tükrében úgy gondolom a fenntartható fejlődési fejezettől nem várhatunk varázsütésre történő megoldásokat, és látni kell, hogy a fejezet tartalma főként a fejlődő országok esetében nem túl ambiciózus, ez pedig azért van, mert maguk a fejlődő országok azok, akik azért szuverenitásukat is fenn akarják tartani ezen a téren. Egy nagyon kényes egyensúlyról van szó. Lange úr például az EPEC, tehát a partnerségi megállapodások kérdését említette. Az EPEC esetében az egyik fő kérdés a végrehajtási záradékkal függ össze, amely kimondja, hogy adott esetben a megállapodás felfüggeszthető, hogyha nagyon nagy gondok adódnak az emberi jogok területén. Ez az egyik nehézség, amely hátráltat bennünket a tárgyalások során. Ha sikerül ebben megállapodni, mint ahogy Franciaország tette a kotonói megállapodás esetében például, Franciaország egy ilyen megállapodást elért, vagy pedig az ECOWAS és Nyugat-Afrika példáját is említhetnénk. Tehát itt megint a világos célkitűzés, az egyensúly és a partner iránti tisztelet kérdése merül fel. Említettek néhány VTO problémát is, ami például az élelmiszerbiztonságot illeti, vagy az élelemellátás biztonságát. Az egyházak képviselője vetette fel ezt a problémát. Megint csak felmerült az az érv, hogy a kereskedelem nem jó a fejlesztésnek. Épp ellenkezőleg. Balin például azt láthattuk, hogy majdhogy nem, egyhangúan képviselték azt az álláspontot az AKC országok, az afrikai országok és mások, hogy legyen egy jó megállapodás a kereskedelem ösztönzésére vonatkozólag, hiszen tudják, hogy ez nekik is jó. Moreira professzor úr is, önök közül néhány kollégával együtt ott járt, majdnem egy konfrontáció alakult ki Indiával. Ez nem azt jelenti, hogy nem legitim a célkitűzés az élelemellátás célja, illetve az élelemellátás biztonságának célja, de ezt a kérdést úgy kell kezelni, hogy másút ne keletkezzen élelmiszerhiány, illetve az élelmiszerellátás biztonságában egyfajta törés. Tehát igencsak komplex kérdés ez, a fenntartható fejlődés kapcsolatos fejezet kérdése. Nem alkalmazunk szankcionálási megközelítést, mert úgy gondoljuk, ez nem lenne célra vezető. Együttműködünk a civil társadalommal mindkét oldalon. Úgy gondoljuk, hogy a párbeszéd, a tárgyalás a megfelelő út, és azok, akik szankcionálási lehetőségeket vetnek fel a munka vállalói illetve fenntartható védelmi, fenntartható fejlődése kapcsolatos fejezetben, így az USA, azok nem jutnak előbbre. Miért? Azért, mert a szankciók foganatosításának a lehetősége szinte nem létező, tehát gyakorlatilag nagyon nehéz ezeket a szankciókat a valóságban végrehajtani. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tárgyalások során az összes szempontot figyelembe vegyük, de azt nem várhatjuk, hogy a kereskedelmi tárgyalások során elérjük az összes többi EU-s szakpolitika célkitűzéseit. Mi a magunk részéről megtesszük, amit tudunk. Ennyit mondhatok. Visszatérnék az ISDS-re, ezt többen felvetették. Az kockára zatáról beszélnek sokan. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy több, mint 1400 kétoldalú megállapodás létezik tagállamok és a tagállamok és harmadik országok között, ahol létezik ASDS, és sohasem hallottunk egyetlen egy vitáról sem, még a tagállamok részéről sem. Tehát a Lisszabon után mit teszünk? Gyakorlatilag ezt az eszközt közösségévé tesszük, de kiegyensúlyozott módon járunk eleközben, javítjuk az eszközt, és tiszteletben tartjuk a szabályozásra vonatkozó jogot is, hiszen rendkívül fontos a számunkra, hogy a szabályozási jogkörünk megmaradjon. És most franciául folytatom. Uh. Zsádó úrnak szeretnék válaszolni. Nem, nem társadalmi választásokról, választási lehetőségekről tárgyalunk. Még nem tudunk ilyen trade-offokat ajánlani néhány partnernek, akár kik is legyenek azok. Tehát nem tudunk vannak kollektív preferenciák, ezeket tiszteletben tartjuk, ezeket tiszteletben kell tartaniuk a partnereinknek is. Nem fogunk az alap szabályainkról, a fogyasztóvédelemről, az egészségvédelemről tárgyalásokba bocsátkozni. Nem fogok ezt megtenni. Ön felvetette azt, hogy a 1507-es GMO engedélyezése jó vagy rossz hír az USA-val folytatott tárgyalásokkal kapcsán. Sem egyik, sem másik. Ez a mi jogszabályunk. Ennyi. Pont. Elfogadták, alkalmazzák, alkalmazható. Ezt a döntést konkrét, különleges helyzetben hoztuk, ami szerintem a tárgyalások során semmilyen hatással nem lesz az USA-val. A GMO-kkal kapcsolatos szabályaink továbbra is érvényben maradnak, úgy, ahogy jelen pillanatban vannak, és a GMO termi, teny, termesztéssel kapcsolatban nagyon komoly fenntartásaink vannak, vonakodunk ezeket bevezetni, és ezen nem is akarunk változtatni. A GMO kultúrát Európában nem akarjuk megváltoztatni, hogyha az európai polgárok ezt nem szeretnék. Tehát például hormonkezelt húsok esetében is ugyanúgy szigorúan a saját választásunkat, a saját döntésünket védelmezzük partnereinkkel szemben, az USA-val szemben is. Olyan megállapodásokat próbálunk velük megkötni, amelyek a növekedést és a foglalkoztatást növelik, javítják, de a saját társadalmunk döntéseit nem kérdőjelezhetjük meg ezen tárgyások során. És most visszaváltok angolra, a közszolgáltatásokra. Nagyon világosan fogalmazok nem tárgyalunk harmadik országbeli partnerekkel a közszolgáltatásainkról. Itt teljesen világos rendelkezés van a GATS-ban, ami a közszolgálatokat illeti. Bármi is legyen, negatív vagy pozitív lista, lehet egy negatív lista is, de ez, az, ez a rendelkezés, ez a GATS rendelkezés újra szerepel a szolgáltatásokról szóló fejezetben. És a kettes mellékletben, ugyanebben a fejezetben, ez azt jelenti, hogy ez a rendelkezés ott van, ott szerepel. Tehát nagyon sok dolgot említünk itt a közvita során, de ez a dolog megvan. És az Egyesült Államok ugyanezt fogja tenni. Tehát ez nem egy olyan dolog, amiről tárgyalni akarunk. Tehát meg kell néznünk a realitásokat, és folytatni kell a szabadkereskedelmi megalapodásokat az európaiak érdekében. Tehát itt egy ideológiai projekt, nem, tehát nem ideológiai jobb vagy baloldali projekt, de mindenképpen növekedést jelent majd, munkahelyeket jelent majd az Európai Unió számára. És köztudott, hogy a kereskedelemmel összefüggő munkahelyeken jobban lehet keresni, mint az egyéb munkahelyeken. Tehát ezt a fejlődő országokban is látjuk, ahol nyitott kereskedelmet folytatnak. És ahol betartják a munkahogy előírásokat. Tehát itt lehetnek különféle ajánlatok. Még egy utolsó megjegyzésem lenne, az export visszatérítések a mezőgazdaság területén, a mezőgazdasági export visszatérítés már szinte nincs. A kap reformja után igazából ezeket csak válsághelyzetben lehet használni. És ez azt jelenti, hogy máshova exportálunk, tehát nem valószínű, hogy ezzel élünk majd. A kérdés az, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy az Európai Unió mit tesz, hanem nézzük meg, hogy a többiek mit tesznek. Hiszen nem csak az exportról van, az export versenyről van szó, a mezőgazdaságon belül nem csak az export támogatásokról van szó, hanem a támogatott export hitelekről is. Például az Egyesült Államok ezt teszik, És itt helyi piacok vannak, és itt bizonyos hiteleket nem tisztességesen használnak fel. Tehát például Kína. És globális tekintetben van, aki fárad egy kezér. De szerintem megfelelően fel kell készülnünk, hogy ezt a dolgot ne alkalmazzuk a jövőben mert a többiek még nem készültek fel arra, hogy megfelelő kötelezettséget vállaljanak. Tehát itt most ismét tágperspektíva szükséges. Akta. Az aktára szeretnék még visszatérni. Murphy úr elment, mielőtt meghallgatta volna a válaszomat, de vélelmezem, hogy majd valaki elmondja neki, tehát az aktával kapcsolatos válaszom a következő. Tehát itt bizonyos tanúságokat is levonhatunk az aktáról, de szerintem a legfontosabb az, hogy ne vegyünk részt ezeken a tárgyalásokon. Nem azért, mert rossz, hanem mert egyszerűen nem hoz hozzáadott értéket, és több problémát jelent, mint amennyit megold. Hát igazából nem vállaltunk kötelezettségeket, hogy folytatjuk. Nagyon, nagyon sok érzelmet felkorbácsolt. Szó van az átláthatóságról. Folytatjuk a TTIP tárgyalásokat, és az átláthatóságra utalnék. Az átláthatóságnál pedig utalnék arra, hogy az átláthatóságot alkalmazunk az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon. Én egy nemzeti adminisztrációt képviselek. Több mint 25 éve foglalkozom a bizottsági dolgokkal. 25 éve foglalkozom a bizottság dolgaival. És el kell mondanom, hogy amit teszünk, az átlátható. A TTIP először publikáltunk dokumentumokat, amelyben leírtuk, hogy mit szeretnénk elérni. És itt ismét szeretnék utalni rá, hogy mit teszünk. Tehát A kereskedelem tekintetében eh, négy lépés különböztethetünk meg a kiértékeléseknél, más politikáknál csak kettőt. Tehát itt van az SIS, a tárgyalások közepén gazdasági vizsgálatok vannak végig a tárgyalások alatt, és ezek ex post kiértékelések is vannak. De el kell mondani, hogy eh, SIA nincsen más politikában, nincsen gazdasági hatásvizsgálat sem, mint a kereskedelmi tárgyalásokon. Tehát, hogyha két fél tárgyal, vagy ha mondjuk két jogalkotási hatóság tárgyal, nincsen ilyen hatástanulmány. Tehát a legmodernebb eszközt alkalmazzuk, és itt természetesen a hosszú távú hatásokat is vizsgáljuk. Tehát nagyon komolyan vesszük ezt, és ismét a gazdasági tanulmányokban nagyon megbízható kiértékeléseket találunk. Tehát létrehoztunk egy szakértői testületet, és más tárgyalásokra nem jellemző, ez rendszeresen találkozunk, 160 érintettel, tehát a kötelességünk az, hogy a tagállamokat is rendre informáljuk, hogy a parlamentet is rendszeresen informáljuk, hiszen nagyon fontos például a civil társadalom jelentősége, képviseleti demokráciában élünk, ahol felügyelnek minket. Tehát a jogalkotó, a parlament felügyel minket, a tanács felügyel minket, és ez így is van ennyien egy képviseleti demokráciában. Emlékeztetnék arra, hogy az ombudsman is figyelmeztetett, illetve dicsért, hogy sokkal nyíltabban végezik a tárgyalásokat, mint korábban. Tehát ismét szeretném hangsúlyozni, hogy ha megkötünk egy megalapodást, akkor ez bármikor, bármelyik polgár számára hozzáférhető lesz tehát nem tudom, hogy minden polgár pontosan meg fogja érteni, ami a megállapodásban van, de hozzáférhet. Olvashatja, hogy mi történik. Csak emlékeztetek eh, még egyszer a kötelezettségvállalásunkra. Most eh, franciául szeretném befejezni. Zsadó úr további kérdéseivel, amely a belső koherenciára vonatkozott a tárgyalások, kereskedelmi tárgyalások során. Természetesen vannak kapcsolatok a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások között. Figyelembe vesszük az egyes kereskedelmi tárgyalások haladását, illetve a kereskedelmi tárgyalások és más szakpolitikák között is vannak kapcsolatok. Így tudunk a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából kedvező eredményeket elérni a tárgyalások során remélhetőleg. Illetve így tudjuk a termelési és versenyképességi kapacitásunkat növelni. És valóban nem csak az exportról, hanem az importról is szó van akkor, amikor a globális értékláncról beszélünk. Tehát az importra is fontos hangsúlyt helyezni, ez sem elhanyagolható tényező. túlságosan merkantilista megközelítés lenne, hogyha csak az exportra összpontosítanánk. Tehát elismétlem ismét, vannak területek, ahol még tudunk javítani, tudunk fejlődni, de szerintem az a sötét kép, amit rólunk festenek, az a valóságnak nem felel meg. A külkereskedelem, és ahogy ez Döfrenyó úr is ö, említette, aki egyébként soha nem dolgozott a főigazgatóságunknál, és nem volt az én elődöm, hanem a külügyi főigazgatóságnál dolgozott. Az ő véleménye kapcsán annyit mondok, hogy mindenki elmondhatja, hogy mi a saját véleménye. Látjuk azt, hogy a TTIP megállapodás lehetőségeket rejt magába. Számunkra ez nem egy ideológiai megközelítés. Se, nem vagyunk Kína mellett vagy Kína ellen, nem akarjuk Kínát felbőszíteni egyáltalán, mi is fejlődünk, sőt, a beruházásokról tárgyalunk is Kínával, remélhetőleg egy napon majd velük is tudunk megállapodást kötni, de sem az USA-val, sem a Kínával nem azért tárgyalunk, hogy a másikra ez valamilyen hatással legyen. Nincsenek ideológiai preferenciánk semmelyik irányba, hanem a gazdasági szempontokat veszük figyelembe, és az USA gazdasága jelen pillanatban nekünk fontosabb partner, mint a kínaiaké. Ennyit akartam elmondani, elnézést, hogy ilyen hosszúan beszéltem, de nagyon sok mindent felvetettek a képviselők, és hogyha még így is kifelejtettem valamit, azért elnőzést kérek. Köszönöm szépen Jean-Luc Dumatiernek, és engedjék meg, hogy néhány személyes megjegyzést tegyek. Most így a parlamenti ciklusunknak szinte a végén. Az Európai Uniónak a bizottság és a szakbizottságunk részéről egy kicsit eltérő a szakpolitikája a kereskedelmi politika területén. Most intézményközi kapcsolataink új fejezete nyílt meg, és hogyha sikerült volna magasabb szinten információt cserélni, az jó lett volna. És mint a TTIP jelentéstevője, hadd mondjam el, hogy várom, vagy bárcsak a Capitol Hilli társamnak ugyanolyan hozzáférése lenne az információhoz az USA-ban, mint nekem itt Európában. És ez nem csak rám vonatkozik, hanem más a TTIP monitoring csoporthoz tartozó képviselőkre is igaz. Tehát sok információhoz hozzáférünk, felelősek is vagyunk de az is fontos, hogy a szakbizottságunk véleményére odafigyeljenek. A bizottság, az Európai Bizottság képviselői mindig készek voltak, hogy eljöjjenek az üléseinkre. A követeléseinket, parancsainkat, kéréseinket tiszteletben tartották, és szerintem nagyon fontos, hogy ez a jegyzőkönyvben is szerepeljen. Az Európai Bizottság egyetlen kötelezettségét sem szekte meg elszakbizottság irányába. Mindig megpróbálták a tőlük telhető legjobbat, legtöbbet, felelős és mm, párbeszédet támogató módon megtenni. A bizottság és a tanács volt a felelős hosszú időn keresztül a külpolit, külkereskedelmért, mi ajánlásokat fogadhattunk el. A Lisszaboni szerződés mindent megváltoztatott azonban. A Lisszaboni szerződés csontvázára azonban most az izomzatot is fel kell építenünk, remélem, hogy meg tudtuk ezt tenni, hiszen mi küzdöttünk érte, az Európai Bizottság nem ellenkezett, épp ellenkezőleg készek voltak arra, hogy ők is elkötelezetten együtt dolgozzanak velünk. És úgy gondolom, hogy ezen öt éves periódus végén elmondhatjuk azt, hogy bizonyos tekintetben, bizonyos területeken ez a parlament a bizottság kezdeményezéseit elfogadta. Egy-két kivételtől eltekintve. És ezek egyébként nagyon fontos és emlékezetes események voltak, de szeretném elmondani azt, hogy, hogy ugyanazzal a lenyűgöző többséggel, amelyel ezt az egy-két ajánlást elutasítottuk, a többit eli, viszont elfogadtuk ugyanolyan többséggel. És végül egy lényegi kérdés, a tartalom, illetve a kereskedelmi politika iránya. A kereskedelem megnyitása nem egy neoliberális vagy liberális döntés a bizottság részéről, hanem alkotmányos mandátum az Európai Unió működéséről szóló szerződés 206-os cikke például. A szabad és méltányos kereskedelem alkotmányos elve az Európai Uniónak. A kereskedelem mm, korlátainak a lebontása nem politikai álláspont, hanem a szerződésben lefektetett alkotmányos mandátum. Úgyhogy épp annyira kötelez bennünket az, hogy a 20-as cikket tiszteletben tartsuk az Európai Unióról szóló szerződésben, mint amennyire felelősek vagyunk, hogy a mandátumot teljesítsük, ami a 300 as illetve a 206-os Európai Unió működéséről szóló szerződési cikkben ránk ruházva lett. Egy tartalmas, hiteles és tervezhető kereskedelmi politikát szeretnénk megvalósítani az Európai Unió részéről. Tiszteletben tartom a többi intézményt, ahogy a szakbizottság tagjai ezt tudják, és egyetlen politikai frakció irányában sem vagyok elkötelezett vagy előítéletes. De a tények azok tények. És úgy gondolom, hogy ez egy tőke a kezünkben akkor, amikor harmadik országokkal tárgyalunk, mert ők is tudják, hogy a parlamentek jönnek és mennek, a bizottságok jönnek és mennek, még a tanács is változik, de az Európai Unió kereskedelmi politikája marad. És erre legyünk nagyon büszkék. Köszönöm. Uh, this, uh, the next, uh... Ezzel rátérünk az ártülésünkre. Az ártülésünk következik. Kérem azokat, akik nem vetnek részt az ártülésen, hogy hagyják el a termet, amilyen gyorsan és amilyen csendben csak lehet.